have Avete tutti la tessera? Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kárt? Iniziamo subito. Akkor kezdjük is azonnal, gyorsan kell dolgoznunk, mert rendkívül sok a feladatunk, ödvözök mindenkit. Kezdjük a napirend 8-as pontjával, az uniós fehérje deficit, mi a megoldás a hosszú ideje fennálló problémára. Martin Hausling az előadó, 132 módosító indítványunk van, és az árnyék jelentés készítők 11 kompromisszumos megoldást találtak, köszönöm a munkát úgy, hogy a lehető legnagyobb konszenzust próbálták elérni, hogy a, mindenkinek a véleményét tükrözzék. Úgyhogy azonnal meg is adom a szót Mártinnak, egy szóbeli módosító indítványjal, tehát már is az előadója szó, Martin Hanslinger. Ja. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Amikor ennyi módosító indítvány előttünk van, ez azt jelenti, hogy rengeteg munka történt, tartalmi munka. Az árnyékjelentésevőkkel közösen igyekeztünk minél több kompromisszumot kialakítani, és a kompromisszumokkal kapcsolatosan elmondható, hogy majdnem egyhangulag el lehet fogadni a módosítókat. Végül azonban számos szóbeli módosító beérkezett, illetve megkérdőjelezték a kollégák az egyik másik kompromisszumot. Minden esetre ilyen kompromisszumokat sikerült elérnünk, és e szerint fogunk szavazni. Még két pontot szeretnék említeni. Először is, ahol komoly vita folyt a fehérjékkel kapcsolatosan. Az így kialakított kompromisszumot el tudjuk fogadni, de nem túl könnyű, és most a jelenlegi vitára tekintettel Németországot illetően is ezt elmondanám, ahol változatlanul vannak problémák, és ez indokolta a szóbeli módosítót. Még egy témát meg kell említenem, a genetikailag módosított szervezetek. Itt egyértelművé tettük, hogy a véleményünk szerint ez nem tartozik a jelentés körébe, ugyanis eh, itt elsősorban a jelentés eh, az európai fehérje kínálat eh, hiányát igyekezett valahogy taglalni, megoldani. Tehát ha a gémet felvettük volna, akkor a jelentés egy teljesen más irányt vett volna. Ezért utasítottam el, hogy itt kompromisszumot fogadjunk el. Az jelentéstevőknél tevőktől azt kértem, hogy ezeket a módosító indítványokat vonják vissza. E, egyelőre még nem kaptam jelzést e, az álláspontjukról, remélem azonban, hogy a szavazás jól fog sikerülni. Bene, grazie Martini, diamo subito in... Köszönöm szépen, kezdjük azonnal a szavazást, hogyha más nem akar hozzászólni. Mindenkinek megvan a szavazó listája? El szeretném mondani, hogy pillanatnyilag 20 képviselő van a néppártól, de 17-en szavazhatnak csak, úgyhogy kérem, hogy figyeljenek oda, mert ellenőrizni fogjuk. Kezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot. Jó, rendben történt a szavazás. Valaki szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Elnézést, nem működik a szavazókártyám. Kérem, hogy jegyezzék föl. Jó, mindegy. Mindjárt ellenőrizzük, és figyelembe vesszük a szavazatát, majd meglátjuk, hogy a továbbiakban mi a helyzet. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a kettes kompromisszumról. Adottato. Elfogadtuk. Apriamo il voto sull'emendamento 95. Most a 95-ös módosító következik, megnyitom a szavazást. ci Chiuso il voto sul 95. Lezárom a szavazást a 95-ösről. Elfogadtuk. C'è una richiesta di emendamento orale. Szóbeli módosításra adta be valaki az igényt. Ha mindenki egyetért, akkor szavazunk erről. Van-e, aki ellenzi? Ö, közvetlenül szavazhatunk? Jó, akkor a Dorfman féle szóbeli módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást elfogadtuk a szóbeli módosítót. Most a hármas kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Aperta la votazione compromesso. Megnyitom tehát a szavazást a hármas kompromisszumról, lezárom a szavazást, elfogadtuk a hármas kompromisszumot. Voto sul 99, Nicule... A 99-esről szavazunk, a Nikulescu fél módosító indítványról, megnyitom a szavazást. Chiuso la votazione. Lezárom a szavazást a 99-esről. Elfogadtuk. Szavazunk a százasról, a Garcia Perez féléről. Megnyitom a szavazást a százas módosító indítványról. Tehát megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a százasról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a százas módosító Elutasítottuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Calmiette. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a 101-esről. Lezárom a szavazást a 101-esről, elutasítottuk. 102-es következik. Megnyitom a szavazást a 102-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a 102-esről. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást az 5-ös kompromisszumos módosító indítványról. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom az 5-ös módosítóról a szavazást. Elfogadtuk. A 106-osról szavazunk, Reimers és társai. 106-osról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. 106-os. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumos módos indítványról, tehát megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumos módosító indítványról, lezárom, Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 115-ös módosító indítványról, Lavia féle. Megnyitom a szavazást tehát a 115-ösről. Lezárom a szavazást a 115-ösről. Elfogadtuk. Következik a 117-es szóbeli módosítóról van szó. Mindenki egyetért azzal, hogy megszavazzuk a szóbeli módosító indítványt Lavia képviselőtollából? Igen, akkor szavazzunk. 117-es módosító indítvány, Lavia féle, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a hetes kompromisszumos módosító következik, megnyitom a szavazást a hetes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A tabajdi féle módosító indítvány következik, a 116-os. Megnyitom a szavazást. Nem, elnézést kérek. Elnézést kérek. A nyolcas kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást a nyolcas kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a nyolcas kompromisszumról. Elfogadtuk. Következik a kilences, Megnyitom a szavazást a kilences kompromisszumos módosítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 129-es módosítóindítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Reimers és társai, 129-es. Mindenki szavazott a 129-esről? Lezárom a szavazást a 129-esről. Elutasítottuk. Végül a 131-es, a Nikolescu féle következik. Megnyitom a szavazást a 131-es módosítóindítványról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a 131-esről. Elfogadtuk. Votiamo sul numero 1. A preambulum bekezdések következnek. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Citation approvata. Elfogadtuk, kettes. Szavazunk a kettes módosítóról. Avete votato tutti? Chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a kettesről. Respinto. Elutasítottuk. Négyes következik. A Szia kifele. négyes módosító indítvány. Mindenki szavazott a négyesről? Lezárom a szavazást elutasítottuk. Hármas következik. Mindenki szavazott a hármasról? Lezárom. Elfogadtuk. Következik az ötös. Elnézést kérek, ötös módosító, mondja az elnök úr. Mindenki szavazott, lezárom. Hatos. Megnyitom a szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást a hatosról. Elfogadtuk. Hetes löfolféle módosító következik. Mindenki szavazott a hetesről? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas Szavazunk a nyolcasról. Megnyitom a szavazást a nyolcasról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a kilences. Megnyitom a szavazást a kilencesről. Mindenki szavazott a kilencesről. Lezárom a kilencest. Elfogadtuk. Tízes. Szavazzunk. Lezárom a tízesről a szavazást. Elutasítottuk. 11-es. Szavazunk a 11-esről. Lezárom a szavazást a 11-esről. Elfogadtuk. 12-es. Szavazunk a 12-esről. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. <laughs> Nem. <laughs> Mégiscsak. Telepátia, mondja az elnök úr. 13-as következik. Megnyitom a szavazást a 13-asról, Reimers és társai. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Szavazzunk a 14-esről. Mindenki szavazott? Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Kálnyelte féle. Szavazzunk. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 16-os. Dantenféle. Szavazunk a 16-osról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17-es következik. Szavazunk a 17-esről. Mindenki szavazott? Jó, elutasítottuk a 17-es, 18-as következik. Szavazunk a 18-asról. Lezárom a 18-asról a szavazást elfogadtuk. 19-es. Nem, nem, elnézést, ez okafogyottá válik, úgyhogy a 21-es jön. Szavazunk a 21-esről. 21-es. Következik. Lezárom a 21-est. Elfogadtuk a 21-est. 22-es. Megnyitom a szavazást a 22-esről. Jelvezet. 22-es, elfogadtuk. Következik a 28-as, szavazunk a 28-asról, megnyitom a szavazást. as Mindenki szavazott a 28-asról? Lezárom a szavazást a 28-asról. Nem, elfogadtuk, illetve elutasítottuk. 29-es. Megnyitom a szavazást a 29-esről. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, a 29-est. 30-as következik. Tehát szavazunk a 30-asról. elfogadtuk a Löfol féle módosítót, mindenki egyetért ebben. 31-es következik, az Ashworth féle. Megnyitom a 31-esről a szavazást. Lezárom a szavazást a 31-esről. Elfogadtuk. Votiamo sul 32 adesso, Danten. 30... 32-es következik, megnyitom a szavazást. A Danten féle módosítóról lezárom a szavazást. A 32-esről elfogadtuk. 34-es. Szavazunk a 34-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Szavazunk a 35-ösről. Megnyitom a szavazást a 35-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Szavazzunk a 36-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36-ost. 37-es. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Lezárom a szavazást. A 37-est elutasítottuk. 38-as, nem? Szavazunk a 38-asról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 38-asról, elfogadtuk. 39-es. Megnyitom a szavazást a 39-esről, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Negyvenes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es. Megnyitom a szavazást a 41-esről. A 41-est elfogadtuk. 42-es. Májer féle módosító indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as. Szavazunk a 43-asról. Megnyitom a szavazást a 43-asról. 43-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 44-es. Szavazunk a 44-esről. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom akkor a 44-esről a szavazást elutasítottuk. 45-ös. Szavazzunk a 45-ösről. Lezárom a szavazást a 45-ösről. A 45-öst elfogadtuk. 46-os. Szavazzunk a 46-osról. Mindenki szavazott? A 46-osról? Elfogadtuk. 47-es következik. Szavazzunk a 47-esről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 47-esről? Elfogadtuk. 48-as. Szavazunk a 48-asról. Mindenki szavazott? A 48-ast elfogadtuk. 49-es következik. Szavazunk a 49-esről. Elfogadtuk. 50-es. Szavazzunk az 50-esről. Ezt is elfogadtuk. 51-es következik. Az 51-est is elfogadtuk. 52-es. Szavazzunk az 52-esről. Lezárom az 52-esről a szavazást. elfogadtuk az 52-est is, úgyhogy az összes Dante-féle módosít indítványt elfogadtuk. Jön akkor az 55-ös. Megint csak Dante-féle módosítóról van szó, csak rászavazunk, úgy tűnik. Mindenki szavazott az 55-ösről? Elfogadtuk. Szikereszki féle 56-osról szavazunk akkor. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es Levia féle következik. 57-es. Mindenki szavazott az 57-esről? Elfogadtuk, azt hiszem. 58-as következik. Négyes pre- preambulum bekezdés az 58-as. Mindenki szavazott róla? Lezárom a szavazást. Az 58-ast elfogadtuk. 59-es következik. Szavazunk az 59-esről. Megnyitom a szavazást az 59-esről. Lezárom a szavazást az 59-esről, hiszen elfogadtuk. 60-as. Megnyitom a szavazást a 60-asról. Szavazzunk. Lezárom a 60-ast. Elfogadtuk. 61-es. Szavazunk a 61-esről. Megnyitom a szavazást a 61-esről. Lezárom a szavazást a 61-esről. Elutasítottuk a 61-est. 62-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvanhármas következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A tízes kompromisszumos módosító indítvány következik. Le Foll és Danten mindig elfogadjuk az összes módosító indítványt. Tehát most jön a tízes módosító, kompromisszumos módosító, elfogadtuk, es következik. 71-es módosító indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 71-esről. Elfogadtuk. 72-es. Megnyitom a szavazást a 72-esről. Lezárom a szavazást a 72-esről. Elfogadtuk. Most a 73-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 73-asról. elfogadtuk. 76-os következik, Talbajdi Löfol féle módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 76-osról. Elfogadtuk. 77-es. Megnyitom a szavazást a 77-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as következik. Megnyitom a szavazást. A 78-est is elfogadtuk, most következik a 11-es kompromisszumos módosító indítvány. A 78-est is elfogadtuk. Akkor most a 11-es kompromisszumról szavazunk, mindenki egyetért vele. Jó, elfogadtuk a 11-es kompromisszumos módosító indítványt. Igen, lezártam előtte a szavazást, és el is fogadtuk a 11-es módosító indítványt, elnézést, mondja az elnök úr. Mindenki egyetért, hogy elfogadjunk egy housing féle szóbeli módosítóindítványt a 11-es módosítóindítványról, tehát a kompromisszumra. Jó, akkor szavazzunk erről. Rendben, elfogadtuk. Most pedig az utolsókról kell szavaznunk. A 84-esről, a jegleféléről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 84-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végül pedig a 85-ös következik, a tabajdi féle módon. Szavazzunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazzunk azokról a javaslatokról, amelyek az ENVI bizottságba érkeztek. És csak a négyes módosítanítványról szavazunk, megnyitom tehát a szavazást a négyesről, amit az ENVI javasolt. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most pedig az ötös módosítóról szavazunk, megint csak az AMBI javasolt, javasolta. Ezt is elfogadtuk. Következik a hatos, megint csak az MV-től. Megnyitom a szavazást a hatosról, lezárom a szavazást a hatosról, elfogadtuk. Végül pedig a 9-es módosító következik az MB tollából. Egyet értünk? Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Nem nagyon szimpatikus úgy tűnik az MB. Most pedig szavazzunk a így módosított állásfoglalás tervezetről, tehát végszavazás következik az uniós fehérje deficitről, Martin Hausling jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azért Bove ellenzi. Ja nem, tartózkodik. Jó, rendben. Lezárom a szavazást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 Bene, prendete una boccata d'ossigeno. Nos, akkor egy kicsikét lélegezzünk fel, és hamarosan rátérünk Papasztamkosz úr jelentésére, a szavazásra. Passiamo ora alla votazione sul progetto di relazione De... Tehát akkor most a Georgios Papastamkos jelentéséről szavazunk, EU mezőgazdasága és nemzetközi kereskedelem. 127 módosító érkezett. A jelentéstevő három kompromisszumos módosítót terjesztett elő. Kíván-e szót kérni, mielőtt szavazunk? Nem, köszönöm szépen, tehát akkor rögtön kezdjük meg a szavazást. A 18-assal kezdjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es. A 19-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. ös módosító következik, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Időközben természetesen lezártam a szavazást, ezt elfelejtettem elmondani. Megnyitom a szavazást a 27-es módosítóról. Lezárom. Elutasítottuk. Huszonnégyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 26-os. Megnyitom a szavazást a 26-osról. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. A 28-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 28-asról elutasítottuk. A 29-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. A 29-es szavazását lezárom. Elfogadtuk. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. A 31-est elfogadtuk. A 37-es, elnézést, egy kis türelmet kérek, 32-es következik. A 32-es módosítóról megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 37-es. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. A 35-ös Nikolson féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A 35-öst elfogadtuk. a 34-es okafogyottá vált, mert a 37-est elfogadtuk, tehát a következik a 38-as, illetve elnézést, még a Tarabella fél a 36-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Tehát a 36-os. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 38-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 39-es. lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es, Szikierszki féle módosító. 54-es, megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy elfogadtuk. Igen. 42-es, megnyitom a szavazást, Albert Tesz módosítója, elfogadtuk, 43-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 45-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A 45-öst elutasítottuk, kettes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindannyian egyetértünk, elfogadtuk. Most pedig a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság véleményéről megnyitom a szavazást, meg... tehát az INTA javaslatáról megnyitom a szavazást. Valaki hozzá kíván szólni. Uh, false if is Sì. Chiedo scusa, non si vota. Elnézés, nem kellett volna erről szavaznunk, hiszen ez okafogyottá vált, eh, mivel a kettes kompromisszumost elfogadtuk. Akkor folytassuk az 55-ös módosítóval. Ez a következő oldalon van már. Tehát az ötös, ös 55-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Ez három részből áll. 55-ös. Erről szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. titkárság figyelmeztet, hogy a szavazó lista eltérhet a legutóbbi változattól, úgyhogy kérem, figyelemmel hallgassák a szavaimat. Az 57-esről szavazunk, Ulrike Rodust, félemódosító. Az 57-es. Megnyitom a szavazást. Votato il 57 tutti? Ha mindenki szavazott az 57-esről, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59-es Jár Dorfman féle módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 56-os módosítóról szavazunk. Megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 60-as következik, a jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk a 60-ast. 61-es, Szikierszki féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 62-es következik. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 66-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Úgy látom, hogy elutasítottuk. Valóban. Most pedig a 63-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 67-es, Tarabella a módosító, egyetért mindenki, akkor elfogadtuk. 65-ös, a jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 68-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Wojciechowski úr módosítója, el, lezártuk és elfogadtuk a módosítót. Tizenhármas bekezdésről szavazunk. Az INTA bizottság javaslatáról most szavaznunk kell. Tehát megnyitom a 13-as bekezdéssel kapcsolatos intaféle javaslat szavazását. Ha mindenki szavazott az inta javaslatáról, akkor lezárom a szavazást. Elutasított elfogadtuk egy szavazattal. 69-es roduszféle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es. Megnyitom a 70-es szavazását. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes Nikolson féle módosító. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Paolo Alves, aperto il 76. A 73-asról szavazunk. 76-osról elnézést, javítja magát az elnök. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. Valóban az eredmény negatív. 77-es Dorfman féle módosító. Megnyitom a szavazást a 77-esről. Lezárom. Elutasítottuk. 78-as, Fontana féle módosító. Mindenki elfogadja? Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 79-es, megnyitom a 79-es szavazását, lezárom, elutasítottuk. 81-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Tűnik elutasítottuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 83-as. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 84-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Most a 86-os következik, megnyitom a 86-os szavazását. Lezárom. elutasítottuk. 87-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig az INTA javaslata következik. a hetes bekezdésre vonatkozóan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 88-as jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom, a 88-ast elfogadtuk, tehát 89-es, Jégle asszony módosítója. Elfogadtuk. Kilencvenkettesről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor akkor a 122-es Dorfman féle módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 122-es, ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. a 105-ös következik, a 105-ösről szavazunk. Tarabella úr kér szót. Egy részletkérdés. Nem tudom, hogy a kompromisszumról, ha szavazunk, akkor a 105-ösre lépünk át? A titkárság azt mondja, hogy ez okafogyottá válik, mert erre vonatkozik a kompromisszumos módosító. Éppen ezért a 105-ösről szavazunk, és megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 106-os, a jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Most pedig az INTA ötös bekezdése vonatkozó javaslatáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor ezt elfogadtuk. 107-es módosító, jelentéstevő módosítója. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 108-as következik. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. miközben lezártam a szavazást. És most két részben szavazunk a 109-esről. Első rész, az első részről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. A második részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt szintén elfogadtuk. 111-es Nikolson féle módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért, akkor elfogadtuk. 112-es megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 113-as Tarabella féle módosító. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. A 114-est is tehát elfogadtuk. 115-ös, két részben, első rész Megnyitom a szavazást. Lezárom az első részről a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Száztizenhatos. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor ezt elfogadtuk. Egy további javaslat az INTA szakbizottságtól. Kiegészítésre vonatkozóan megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért. Lezárom, elfogadtuk. A jelentéstevő 117-es módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 119-es módosító, megnyitom a szavazást. Ezt mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Az INTA véleményéről, ami egy kiegészítésre vonatkozik, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 120-as módosító. Megnyitom a szavazást. Egyetértünk mindannyian. 120-ast tehát elfogadtuk, 121-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Ezt is elfogadtuk. 123-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Százhuszonnégyes, ezt el kell fogadnunk, a 124-esről megnyitom a szavazást. Lehet, hogy egy kicsikét eltúloztam, de elfogadtuk. A még egy-kettő hiányzik, igen. 125-ös jéglefélemódosító, módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 126-os Fontana féle módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 127-es jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Az INTA szakbizottság javaslata 13-as bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom. Mindannyian szavaztuk? Elfogadtuk. 14-es bekezdésre vonatkozó INTA javaslat, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, ezt elutasítottuk. Most pedig a 15-ös bekezdésre vonatkozó inta javaslat, ezt elfogadtuk. Most a preambulum pontok következnek. Considerando uno. Veloce, veloce. Szót kér egy kolléga gyorsan próbáljuk ezt lebonyolítani. Egyes módosító, elfogadtuk. Kettes, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Négyes. Megnyitom a szavazását a négyes módosítónak. Lezárom, elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom elutasítottuk. 8-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 7-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? A tízesről lezárom, Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 9-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a, a 9-esről, akkor lezárom. Elfogadtuk. 12-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 13-asról, akkor lezárom. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást, meg lezuk. 17-es. A 17-es módosítóról szavaztunk, elfogadtuk. Mindjárt a végére érünk. Én elfelejtettem szavazni, itt elvonták a figyelmemet, de minden esetre a titkárság feljegyezte a szavazatomat. Tehát szavaztam végül is. Most pedig a Fejlesztési Szakbizottság javaslatairól kell szavaznunk több javaslatot kaptunk az egyes bekezdés, megnyitom a szavazást a DEVE javaslatáról. Ha egyetértenek és szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást, illetve a kettes javaslat. A második bekezdés. Lezárom a szavazást. Itt ismét csak éppen, hogy egy hajszállal elfogadtuk. A hármas bekezdés, deve javaslat, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos bekezdés, deve javaslat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. A hetes bekezdése vonatkozó javaslatot két részben szavazzuk meg. Az első rész szavazását megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A második rész következik, megnyitom a szavazást. A hetes bekezdés második részéről szavazunk. A deve javaslat szerint. Ezt elutasítottuk. Nyolcas bekezdés deveféle javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. És akkor most az állásfoglalás tervezett módosításokkal együtt tíz végső szavazását megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk, gratulálunk Papasztámkosz kollégának. Un minuto che passiamo alla successiva. Vegyünk egy kis lélegzetet, és aztán következik a harmadik szavazólista.

Informazione importante. Fontos tájékoztatás következik. Mivel ennyien megjelentünk, ma délután meghallgatásra kerül sor, amelyet a kamarában, plenáris ülésben, plenáris teremben folytatunk majd le ahol majd megismerkedhetnek vendégeinkkel is. Most utoljára a harmadik eh, napi rendi pontunk, harmadik eh, szavazás következik. Elizabeth Jegle munkája, a nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken ez a jelentés címe. 137 módosítást nyújtottak be. Az előadó ebből kialakított hét kompromisszumot. Elizabeth kérje szót? Önnél szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Nagyon fontos számomra, hogy mindenki, különösen az árnyék előadóknak megköszönjem a munkáját, hiszen nagyon érdekes jelentés volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyi kérdés lesz majd és tájékoztatás kívülről is, ahogy azt látják a módosítások számából. Azt akartuk elérni, hogy a jelentésnek egyértelmű üzenete van, egyértelmű megszövegezése, hivatkozások, olyan dolgokra hivatkozik, különösen a Nőjogi Bizottság követelésére, amit már megszavaztak, amelyben amelyről ma nem szavazunk külön, három pontban, de a jelentés fő üzenete szerintünk a mezőgazdasági szakbizottság vélő szempontjából egy gazdasági vonulat, valamint a nők szociális szerepe a vidéki területeken, különösen, és különösen ennek a megerősítése. Ahogy már korábban is mondtam, Van helye a nők pozitív megkülönböztetésének, amely, egy nehéz, amely nehéz feladat, különösen a kapban is, ezért nagyon ö, örülök minden kompromisszumnak, amit sikerült megalkotnunk, amelyeket a módosítások is tükrözik. A második ö, dolog, aminek én nem örülök, az ö, a infrastruktúra megerősítése, a vidéki területeken az infrastruktúra és a szállítás nagyon fontos, de az, hogy a szállítást a közö, második pillérbe behozzuk, különösen a kap tekintetében, szerintem nagyon nehéz feladat. És erről nem tudunk előre dönteni. Tegnap a közlekedési szakbizottság megszavazott egy módosítást arról, hogy nagyobb pénzt kapjon a vidéki közlekedés, és ez a rész a regionális és a közlekedési szakbizottság területe. De mivel a mezőgazdaságban annyira korlátozottak a források, én nem, nem fektetnék pénzt a szállításba, közlekedésbe vidéken. Második kérdés az, hogy nincs egyetértés a 131-es módosításban, fel is olvasom. Mitglieder oder a házas felek, jogi személyek, és különösen a nem házas felek e, a gazdálkodásokban a megszövegezés itt azt mondja, hogy nagyon erőteljes megszövegezés, és ez e, interferálhat a tagállamok szubszidiaritásával. A 19-es bekezdés megszövegezése szerintem sokkal találóbb, és rámutat erre a problémára. Az eredeti szövegben így szól, calls for the support of political efforts to the role of women in agriculture, azaz azaz a gazdálkodás tulajdonjogára vonatkozik. A kompromisszumok kedvéért szeretném ezt visszautasítani, ezt a módosítást, és fenntartom az eredeti szöveget. És ha most rátérünk a szavazásra, akkor nagyon remélem, hogy jó lesz az eredmény. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenki másnak is. Köszönöm szépen, nagyon világos előadás volt Elizabeth. Kezdjük tehát meg a szavazást. Először is az egyes ö, módosítás, kompromisszum. Le, lezárom a szavazást. Megszavaztuk. 39-es. Megkezdem a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, el, elutasított, el, me, e, megszavaztuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Hetes kompromisszumot e, elfogadtuk. 42-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es szavazás, megnyitom, 44-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tantán úrgépe nem működik. A 45-ös következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 47-est, megnyitom a szavazást. Ha mindenki egyetért, lezárom a szavazást, elfogadtuk a 47-est. 48-as módosítás, meg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 50-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Negyvenkilences módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es módosítás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk az 51-est, 52-es következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott ahhoz 53-asról, akkor lezárom elfogadtuk. 54-es következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 55-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, Elfogadtuk, tehát a 63-as következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es következik. Megnyitom a szavazást. 72-es tehát. Elnézést kérek. Szóbeli módosítás van. Tiltakozik valaki ellene? Hogyha senki nem tiltakozik, akkor nem tudunk szavazni Garcia Perez asszony módosításáról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös következik. Hetvenötös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 75-ösre. Lezárom, elutasítottuk. 76-os következik. Szóbeli módosításunk van. Van egy kifogás ellene? Nem? Akkor a 76-osról szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. elutasítottuk. 78-as következik, megnyitom a szavazást a 78-asról. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott. Akkor lezárom, elutasítottuk. 79-es módosítás de úr munkája, az az enyém. Mindenki szavazott? Elfogadtuk, köszönöm szépen, nagyon kedves a bizalmuk. 80-as következik. Tartózkodás volt. Ezt majd beszélek vele később. Megnyitom a szavazást a 80-asról. Mindenki szavazott a 80-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Így van. 81-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 83-as következik, eh, részenkénti szavazás. Az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, az első szavazást részről elfogadtuk. Most jön a második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást a második részről. Azt elutasítottuk. Van még egy szóbeli módosítás a 84-eshez. megszavazzuk? Megnyitom a szavazást tehát a 84-esről. lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös következik. Megnyitom a szavazást Nikolson úr munkája. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 88-as módosítás. Megnyitom a szavazást. 88-as tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A négyes kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A négyes kompromisszumot elfogadtuk. 89. 89, on l'a voté. Non Ah, c'était le 88 ah Oh, we have to go back to 89. Sì. Chiediamo scusa. Avete ragione. Elnézést kérek, igazuk van. Szavaznunk kellett volna 89-esről, ami nem történt meg, tehát menjünk vissza 89-esre, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. És akkor a 90-esről is most kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 90-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek. Folytatjuk tehát. A négyest elfogadtuk, 97-es módosítás következik, kérem, hogy mindenki szavazzon. 97, lezárom a szavazást. Á, és ennek az eredménye, hogy megbukott. 98-as módosítás. Megnyitom a szavazást a 98-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es következik, megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért? Akkor elfogadtuk. Van egy szóbeli módosítás az előadó részéről. Elfogadjuk? Szavazunk róla? Luling asszony kért szólt. Igen, elnök úr, én fogalmaztam meg ezt a módosító indítványt, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a francia nyelvű változatban én nem ismerem a szóbeli módosítót, nem hallottam, de föl szeretném hívni a figyelmet egy rossz fordításra, nem prestation maternelről kellene beszélni, hanem prestation de protection de maternitéről ebben a módosítindítványban. indítványban. Én azért fogalmaztam meg ezt a módosító indítványt, hogy ne csak egy irányelv számora utaljak, hanem hogy pontosan megmondjuk azt, hogy miről is van szó ebben az irányelvben. Úgyhogy ezért nem értem, hogy az előadó miért ellenzi. Ez csak egyszerűen emlékeztető arra, ami az irányelvben található, amelyet elfogadtunk a mezőgazdasági dolgozók partnereire vonatkozóan. La parola Elisabeth Jägel per spiegare alla collega Lulling. A te... Elisabeth Jägelnek adom meg a szót. Szerintem az eredeti szöveg tekintetében lulling asszonynak választ ad, ugyanis itt a megfelelő rész ügyben szerintem nem tudunk minden eredeti szöveggel és hivatkozással az irányelv teljes tartalmát lefedni. A házastársak, illetve élettársakra vonatkozóan vonatkozó részt említette Luling asszony, amit most idézek, ez a szocialisták és Gázia Perez módosít bemutatója szerintem ezt jobban lefedi, mint hogyha itt az egyes részletekre kitérnénk. Éppen ezért javasolom, hogy a, ennél a szövegnél maradjunk. Tiegel, però ho bisogno di sapere... Teljesen egyetértek Elizabeth Jeglével, de meg kell győződnöm arról, hogy ezt Lulling asszony ellenzi-e. Akkor eljárás értelmében nem tudunk szavazni. Elnök úr, nem értem azt, hogy pontosan miért nem utalunk arra, ami ebben az irányelvben van. Mert azok, akik elolvassák ezt a szöveget, nem igazán tudnak egy 2010-es ilyen-olyan számú irányelvvel, nem tudnak mit kezdeni. Nagyon fontos, hogy pontosan utaljunk erre, szó szerint idézzük, hogy mi van abban, ez nagyon fontos. Én előadója voltam ennek az irányelvnek, és pontosan ezért tettük ezt. Hogyha egyetért Elizabeth, akkor szavazunk a százasról. Figyelemmel arra, amit itt, el, ami itt elhangzott. Akkor tehát százas módosításról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A százas módosításról lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 101-es következik. Elnézést. A 102-es Harkin asszonyé. Megnyitom a szavazást. 102-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 103-asról részenként szavazunk, két részben. Az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a második részről szavazunk. A 103-asban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 106-os módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A 106-osról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosítás következik, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. A 116-os következik most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 116-osról lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosítás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121-est, bocsánat, a hatos kompromisszumot. A 121-es módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 123-as következik. Megnyitom a szavazást. 123-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk? Nem. Elutasítottuk. Így van, elutasítottuk jelentős különbséggel. 125-ös következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Lavia úr módosítását. 126-os módosításra megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 127-es következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Megint szóbeli módosítás következik eh, Garcia Perez úr részéről. Tiltakozik valaki? Ha nem, akkor 129-esről eh, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A 129-est elfogadtuk. 130-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 131-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 133-as következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 134-es. Mindenki... Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nikolescu úr módosítását elfogadtuk, 136-os következik. Megnyitom a szavazást a 136-osról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes preambulum, ötös preambulum bekezdés, egyes módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosítás a nyolcas idézethez. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Most jönnek a preambulumok, hármas módosítás, az A preambulum bekezdéshez lenyitom a, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosítás. Megnyitom a szavazást a hatos módosításról. Elfogadtuk. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosítást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Kilences módosítást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Újabb szóbeli módosítás következik. Megadom a szót az előadónak, Jegle asszonynak. Ok, aperta la votazione sull'emendamento orale. Nem, szavazunk róla. Akkor tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es módosítás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 13-as módosítás. Szóbeli módosítás nincs, nincs kifogás, akkor szavazunk róla. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosítás következik, hiszen a több korábbiak okafogyattá váltak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as következik. Mindenki szavazott? Lezárom a 18-ast, elfogadtuk. 19-es következik, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 20-asról? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 21-es következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as következik, bocsánat, a 24-es. Megnyitom a szavazást. 24-es tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os következik két részben, megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A 26-os második része elbukott. 27-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es módosítás következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 30-as módosítás, megnyitom a szavazást, mindenki szavazást a 30-asról, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És végül a 31-esről két részben szavazunk. Megnyitom a szavazást az első részről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A második részt elutasítottuk. Most pedig végső szavazás következik Jegleasszony eh, állásfoglalási hatá- eh, tervezetéről módosított formájában. Kérem, hogy szavazzanak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Gratulálunk Jegle asszonynak és jelentésének a nők helyzetéről, a mezőgazdaságban és a vidéki területekről, amelyet ez, ezennel elfogadtunk. Continuare! Jó, akkor folytassuk a munkát. Va bene, un minuto di stretching. Jó, egy percben ö, engedélyezek egy kis nyújtózkodást mindenkinek. Prendiamo il lavoro. Folytassuk akkor a munkát. És kezdjük a 11-es napi rendi ponttal. Az EU és Norvégia között a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló megállapodás címmel. Richard Ashworth az előadója a véleménynek. És itt a mezőgazdasági termékek liberalizációjáról van szó, Bilaterális megállapodásról van szó, 2008 márciusa és a jelenlegi időpont közötti időszakra vonatkozóan. Ezek után bizonyos mezőgazdasági termékek teljes liberalizációja fog bekövetkezni, és Norvégia és az Európai Unió közötti mezőgazdasági kereskedelem 60%-a. Ide tartoznak olyan termékek, mint a hús, a tejtermékek, a zöldség, a gyümölcs és a dísznövények, úgyhogy megállapodások már születtek, és konkrét rendelkezések vonatkoznak a sajt tarifákra és kvótákra. Úgyhogy Ashworth úr fogja a véleményt előadni nekünk, a, akinek meg is adom a szót, és utána jön a vita, úgyhogy Richard, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, ahogyan ezt helyesen elmondta, a jelentés a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentése, de az Agrit felkérték, hogy a mezőgazdasági termékek kereskedelmének témájában véleményezze. Ahogy korábban is említette, Az EU és az európai gazdasági térség közötti megállapodás értelmében két éves felülvizsgálatra van lehetőség a Norvég Királyság és EU, az EU kereskedelmi megállapodása vonatkozásában. Ennek értelmében mindkét fél megállapodott arról, hogy azok a tarifák, amelyek fokozatosan csökkentésre kerülnek, és ennek részletei levélváltás formájában fog megszületni. A jelenlegi javaslatok értelmében további liberalizációról van szó a mezőgazdasági termékek keretében. Így további teljes liberalizáció fog bekövetkezni bizonyos termékek esetében, és ennek értelmében a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti kereskedelem mint egy 60%-a teljes mértékben liberalizált lesz, és nem lesznek tarifák sem további termékekre vonatkozóan is megszülettek megállapodások, a hús, tejtermékek, zöldség, gyümölcs és dísznövények vonatkozásában. A felek vámkontingensekben vagy vámcsökkentésekben állapodtak meg itt. Konkrét rendelkezések születtek a sajtra, ahol megszületett az a megállapodás, hogy 720 ezer tonna sajt vonatkozásában kerül megállapodás. Ezen kívül ez azt jelenti, hogy 4,96 millió euróval ö, csökkenek a bánbevételek. Szeretném elmondani, hogy köszönet a bizottsági munkatársaknak, de a szakbizottsági munkatársaknak is, akik ö, nagyon sokat dolgoztak ezzel a konkrét jelentéssel. Azt szeretném javasolni, elnök úr, hogy ö, járuljunk hozzá a jelentéshez. Köszönöm szépen. Grazie, Richard. Credo che... Köszönöm szépen, Richard. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan járhatunk el. Tájékoztatásképpen el szeretném mondani, bár mindjárt szót adok, hogy a módosító indítványok beadási határ ideje január 27-e 12 óra. A szakbizottságban február 7-én szándékozunk szavazni, és hogyha nem kíván senki más szót, kérni, akkor a bizottságnak adom meg a szót, de először a képviselő úrnak. Csak azért kértem szót, mert szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. Tekintettel arra, hogy a Norvégiával megkötött megállapodáson belül vannak konkrét termékek, és úgy tűnik számomra, hogy bizonyos termékeket kizártak ebből a körből. Nem igazán értem, hogy mi a helyzet a narancsokkal a konkrét listán. Ez olyan piac, ami nagyon jó lenne a déleurópai narancs termelőknek. Gyorsan az bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszolhasson erre a kérdése. Clark és Klimova képviselők kértek esetleg szót még. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hadd vízat mutatkozzak be, John Clark vagyok, a nemzetközi ügyekért felelős a bizottságnál, és nagyon sok kérdéssel foglalkozom majd az elkövetkezendő időszakban. Szeretnék köszönetet mondani Ashworth úrnak, hiszen ez a megállapodás nagyon fontos az EU számára is, és nyilván érdemes a szakbizottságnak áldását adni rá. Bár nem könnyű ezt a megállapodást tető alá hozni. Nagyon sok erőfeszítésre volt szükség, hogy Norvégiával le lehessen ülni a tárgyalóasztalhoz. Ez azért történt, mert mint ahogy önök is tudják, Norvégiában nem igazán produktív az agrárium, védik a határokat, és elég nagy a deficitje az EU vonatkozásában a mezőgazdasági termékek terén. Úgyhogy nem, sokáig nem akarták tovább vinni ezeket a tárgyalásokat. Most azonban sikerült a gazdasági térség előírásainak megfelelően eljárnunk, és ennek eredményeképpen az import további 20%-a jön az EU-ból, és 60%-a ennek az importnak vámmentes lesz, ezen kívül azok a, a termékek, amelyek még vám kötelesek, megfelelő tarifát kapnak. Ami a narancsot illeti, a tárgyások során kértük ezt, de olyan terület ez, az az egyik terület, ahol Norvégia egyszerűen elutasította a koncesziót. Úgyhogy erről majd további tárgyalások során kell beszélnünk. Ezen kívül az EU a tárgyalások során felajánlotta hogy a norvég exportot is ö, hasonlóképpen kezeli, de mivel nem nagy a potenciális lehetősége ennek, nem igazán ö, gondoljuk azt, hogy jelentősen nő majd az exportjuk az EU felé. A következő lépésekben várjuk a megállapodás jóváhagyását a norvég parlament részéről, és ezt remélhetőleg februárban ö, meg is kapjuk. Ezt követően a tanács és a bizottság aláírja a megállapodást, és közben természetesen reméljük, hogy a parlament is jóvá hagyja ezt, mielőtt hatályba lépne. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, köszönöm szépen Clark igazgató úr, és hogyha az előadó egyetért, akkor itt lezárnám ezt a témát. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy január 27-e 12 óra a beadási határidő módosító indítványoknak, és hogy a szakbizottságban, itt az Agriban február 7-én szeretnénk szavazni. Jó, akkor itt lezárjuk ezt a témát, köszönöm szépen. Következhet a 12-es napi rendi pont, a mezőgazdasági termékek minőségrendszerei címmel. Itt jogalkotói javaslatról van szó, ami rendkívül fontos, és mint ahogy önök is tudják, decemberben már volt egy ilyen minőségi csomag, ezt közleménykutatás követte, és 2009-ben megszületett a zöld könyv. Két javaslat van a csomagban, mezőgazdasági termékminőségekről, a másik pedig a marketing normákról. Ezen kívül két útmutatói dokumentum is van, az egyik a címkézésről, a PDO vagy PDI termékek esetében. A parlament nagyon sok olyan pontot kért, amely megtalálható ebben, főleg a saját jelentésű, saját kezdeményezésű jelentésünkben, John Carlos tollából. Emlékeztetőül felhívnám a figyelmüket az úgynevezett delegált jogi aktusokra például, nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő évek során hogyan valósul meg a gyakorlatban a politizálás, és harmonizálnunk kell más szóval a Lisszaboni célokkal. Folytatjuk a vitát majd egy workshop keretén belül, és emlékeztetném önöket arra, hogy ez március 15-én kerül megrendezésre. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót. Maria Benterezti Szalasz, aki az Agri főigazgatóságnál a minőség ellenőrzésért felelős. Aztán Erecsek García Pérez kap szót. Először a bizottság. Parancsoljon. Muchas gracias, señor presidente, señoría. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapok ahhoz, hogy röviden ismertessem a minőségrendszerekre vonatkozó javaslatot. Ez a bizottság terve, amit már többször ismertetett, és szorosan kapcsolódik a közös agrárpolitikához. Mint mindannyian tudják, ez már egy hosszas konzultációs folyamat keretében az érintett felekkel megvitatásra került. 2008-ban adtuk közre az első zöld könyvünket ebben a témában, ehhez különböző intézményektől kaptunk véleményeket, illetve civil szervezetektől. Egy közleményt is közreadtunk, ami ismertette az általunk tanulmányozandó iránymutatásokat a jövőbeni stratégiához. A végső javaslatunkat néhány héttel ezelőtt készítettük el, szoros együttműködésben természetesen az önök szakbizottságával. A minőségi csomag, mint ahogy az elnök úr is említette, két jogalkotási javaslatból áll. Az első a forgalmazásra vonatkozó előírásokat szabályozná, a másik pedig az úgynevezett OEM-OFJ rendszer ezen a területen. A bizottság ajánlásaiban olyan termékek szerepelnek, amelyek általános fogyasztó, fogyasztási termékek, és oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkeznek. A gazdálkodók termékeit akkor is védjük, amikor egy eh, konkrét eh, régióhoz, területhez kapcsolódnak, vagy meghatározott, meghatározott eh, technológiával állítják elő. És erről tájékoztatni kell a fogyasztókat. A jogalkotási javaslat a forgalmazási előírásokra vonatkozóan elsősorban a Lisszaboni szerződés értelmében a standardok kigazítását fogja jelenteni. Ez nem okozhat különösebb gondot, hiszen a fogyasztók azt várják, hogy az élelmiszer egészséges legyen, és ezek az előírások egy általános keretet hoznak létre, amire majd a jövőben is építhetünk, ha újabb forgalmazási előírásokat akarunk bevezetni, mégpedig ágazatonként megvizsgáljuk majd részletesen a várható hatást, a földrajzi jelölés helyzetét is, illetve hogy milyen tájékoztatást adjunk a fogyasztóknak. Minden javaslatot természetesen önökkel is részletesen meg fogunk vitatni. Ami pedig a minőségi rendszerekre vonatkozó javaslatot illeti, itt a cél alapvetően az, hogy megerősítsük, egyértelműsítsük és egyszerűsítsük az eredet megjelölést, illetve a földrajzi jelölési rendszert, és ezt egy új lehetőséggel egészítjük ki, ahol is meghatározott minőségi jelöléseket lehet majd alkalmazni. Itt konkrétan az eredet megjelölésre és a földrajzi jelzésre vonatkozóan a hatályt akarjuk pontosítani, illetve a definíciókat, és a márkanév, illetve a földrajzi jelzés között is meg akarjuk teremteni a kapcsolatot, hiszen ez a, a márkanév tulajdonképpen a szellemi tulajdonjog védelmével függ össze, ezzel a termelőket egyértelműben meg tudjuk határozni, és az eredet megjelölést is a forgalmazás során megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet hatékonyan megvalósítani. Igyekszünk ennek során a bürokráciát csökkenteni, ugyanis nagyon gyakran ezek a folyamatok meglehetősen bonyolultak és hosszadalmasak. Egyszerűbb eljárásokat akarunk, és mindenki számára elő akarjuk segíteni, hogy ezt a rendszert alkalmazhassa, ha ez a szándéka ami pedig a garantált hagyományos termelési módszerek elképzelését illeti, ez egy nagyon összetett rendszer, számos elképzelést meglehetősen nehezen tudtunk csak értelmezni, még a bizottságon belül is. Tehát a fogalom értelmezés nem volt könnyű, ugyanis akik eredet megjelölést akartak bejegyeztetni a termékükre, eléggé hosszas, bonyolult eljárást kellett végigvinniük. Az eredet megjelölt termékek nyilvánvalóan szorosan kapcsolódnak a termő területhez, de ugyanakkor meghatározott know-how-ról is szó van, amivel azt az adott terméket előállítják. Tehát egy olyan általános keretet akarunk létrehozni, ami jelzi, hogy meghatározott technológiákat alkalmaztak a termék előállítása során. Ez már korábban is létezett, de a különböző jogszabályok között elszórtan voltak ezek az előírások megtalálhatók. A bizottság a közleményében iránymutatókat fog meghatározni. Az egyik az összetevőkre vonatkozik, amelyekre a földrajzi jelzés vonatkozna. Emberi fogyasztásra alkalmas termékekről van szó. A másik elképzelés szerint pedig egy alapvető modell dolgoznánk ki, ami nek révén jobban tudnánk kommunikálni ezt a földrajzi jelzést a fogyasztók felé. A másik rendszer pedig egy önkéntes minőségi rendszer a fogyasztók tájékoztatására, annak érdekében, hogy a fogyasztók élhessenek minden lehetőségükre álló lehetőséggel a készlettárból, amikor a termékek mellett döntenek. Tehát alapvetően itt a fogyasztókat igyekszünk segíteni, amikor vásárlási döntés előtt állnak, másrészt pedig a termelők számára az ár meghatározásban nyújt majd ez a rendszer segítséget. Ezeket a dolgokat természetesen önökkel majd részletesen megvitatjuk az együtt döntési eljárás keretében az elkövetkezendő hónapokban, és ezt a szokásos jogalkotási folyamatot fogja követni elnök. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és most eh, Garcia Pereznek adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottságnak eh, a tájékoztatását, ami a mezőgazdasági termékek minőségét illeti Európában. Ez eh, a mezőgazdasági termékek vagy termelés identitásának szerves része, és alapvető része a versenyképességünknek is. A fogyasztók számára fontos, hogy közvetítsük, hogy az adott termék hagyományos vagy hagyományos módszerekkel termelték. A minőségi rendszerek, illetve az OM, OEM, OFJ e rendszerek nagyon hasznosak, és már az előző alkalommal is e, jeleztük, hogy szeretnénk ezeket fenntartani. Ha egy terméket feldolgoznak vagy átalakítanak, akkor a fogyasztó számára azonosíthatónak kell lenni a folyamatnak. Különböző eredet megjelölési rendszereket alkalmazunk, és ennek egyért, egyaránt kell vonatkozni az EU-n belül, illetve azon kívül előállított termékekre. A földrajzi jelölésnek is érvényesülnie kell, és legalább ennyire fontos, hogy olyan eszközöket alakítsunk ki, amelyek révén a gazdálkodók, illetve minden érintett fél megfelelő tájékoztatással láthassa el a piacot az ágazat eljutatta hozzánk aggájait, termelői csoportok jelezték, hogy számukra nehéz ez a fajta tájékoztatás. A parlamentben el kell fogadjuk ezt a csomagot, és kíváncsian várjuk a vitát, különösen ami a hegyvidéki termelést illeti, ott ugyanis számos problémát meg kell oldani. A forgalomba hozatali előírások rendszerét el kell választani a közös piaci szervezetektől, illetve az rájuk vonatkozó szabályozástól, különösen amennyiben ez a minőségi standardok közötti választást illeti az egységes belső piacon részletes technikai elírásokra van szükség. Különösen vonatkozik ez a delegált jogszabályokra, amelyek keretében biztosítani kell az egyensúlyt a megvalósítás gyorsasága, illetve a parlament döntései között. Végezetül pedig, ami a 2007-es 1234-es rendelet mellékleteit illeti a baromfés tojásra vonatkozóan. Itt bizonyos részeket kivettünk a csomagból. Ugyanis, ha jól értettem, akkor nincsenek konkrét minőségi standardok amelyeket meghatározunk külön a csomag keretében, hanem a nemzetközi standardokat, szabályokat fogjuk alkalmazni, amelyek már gyakorlatilag működnek a tagállamokban. Úgyhogy szeretném megtudni, hogy a bizottság álláspontja ezzel kapcsolatosan mi, és tudom, hogy most meg fogjuk hallgatni az árnyék jelentéstevőket, illetve a többi frakció képviselőit, a véleményüket megismerjük. Én törekszem minél szorosabban együttműködni a bizottsággal, hogy megfelelő álláspontot tudjunk kialakítani, ami a legteljesebb konszenzust élvezi, és később a tanácsban remélhetőleg sikerül majd egy olyan csomagot elfogadni, ami mindenki elvárásának megfelel. Elnök, köszönöm szépen, írás. És mielőtt megnyitom a vitát, remélem a dátumokat mindenki feljegyezte. Március 15-én egy szeminárium lesz, egy workshop, 28-án, március 28-án születik meg az első tervezet, április 11-ig kell benyújtani a módosítókat, és 25-én szavazunk a szakbizottságban. Több hozzászóló jelentkezett, Reimers asszony kap először szót. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm, hogy itt több jogszabályt együttesen kezelünk ugyanis a minőségellenőrzés nagyon fontos a mezőgazdaságban. Nagyon szigorú követelményeket támasztunk a gazdálkodók számára, éppen ezért a forgalmazást is valahogy szabályozni kell. Ugyanakkor viszont intenék, hogy ezeket kötelezővé tegyük, ugyanis akkor ez egy marketing eszköztől fosztaná meg a gazdálkodókat. És ha ez kötelező, akkor már a forgalmazást akadályoznánk, vagy a forgalomba hozatalt. Éppen ezért az eredet megjelölés akkor jó, hogyha ez a gazdálkodók számára is előnyös. Tudom, hogy még további részletes vitákat fogunk ezügyben folytatni, csak ezt kívántam előre bocsátani. Köszönöm. Dortman úr kap szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata alapvetően nagyon jó időben született. Nagyon jó a javaslat, és jó, hogy az eredet megjelölést egységesítsük, és ennek egységes kereteket teremtsünk Európában. például a bor ágazatban nem azért, mert nem volt észszerű az egységesítés, de minden este ott külön szabály érvényesült éveken át. A jelenlegi helyzetben ami az eredet megjelölést illeti, itt az egyes tagállamok között eltérés van Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában például. Az eredet megjelölésnek már komoly hagyományai vannak. Az új tagállamokban azonban nem ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy a bizottság mostani javaslata a megjelölés védelmét is szolgálja, mégpedig helyes irányban. A megjelölést nemzetközileg is védeni kell, ne legyenek hamisítványok, ugyanakkor viszont az EU-n belül is védeni kell ezeket a megjelöléseket, például a parma, parmezán sajt, vagy a bajorsör. Ezek olyan megjelölések, amelyek Európában is oltalmat élveznek. A jelentéstevő kolléga már említette, hogy a vita egyik központi kérdése a fogyasztók szerepe. Kétségtelen, hogy a bizottság, ahogy említette, remélhetőleg ez az eredet megjelölés mindenki számára hozzáférhető. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a nagy vagy komolyabb eredet megjelölések egy márkanévvel is összekapcsolódnak. Fontos, hogy a kettőt ilyen esetben összekapcsoljuk, és hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy ezek mit jelentenek. Tehát szorosabban ezeket össze kell kapcsolni, és erőteljesebbé kell tenni ezeket a megjelöléseket. Vannak olyan helyek Európában, ahol ezeket a megjelöléseket nem koordinálják, és ez igen költséges, és ez a gazdálkodók számára is megnehezíti a helyzetet. Óvatosan kell bánnunk azonban a feldolgozott termékekkel. Ez egy kényes téma, ha vegyünk például egy olyan szendvicset, amiben prosciutto pármai sonka van, akkor ezt egy pármai sonka szendvicsnek nevezzük. Tehát mindenféleképpen garantálni kell, hogy az ilyen megjelölések ellenőrizhetők legyenek. Kottár kolléga kiemelte a hegyvidékeken történő mezőgazdasági termelés, ezek megjelölését is szabályozni kellene. A bizottság javaslatában az utolsó pillanatig ez a részlet benne volt, most hirtelen eltűnt. Nem értem, hogy miért. Én mindenféleképpen ismét felvenném ezt a szempontot, hiszen ezeket a termékeket is láthatóvá kell tenni, vagy felismerhetővé kell tenni a fogyasztók számára. Michel Dantán kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arra szeretnék rámutatni, hogy a Laszkóta jelentés parlamenti felülvizsgálat tárgyát képezte, és a bizottság javaslatában és a jelentésben némi módosítást szeretnénk majd eszközölni. Nagyon örülök a bizottság erőfeszítésének, Patros érvének a nemzetközi tárgyalásokban, aki felvetett azt az ötletet, hogy meg kell jelölni az eredetet, különösen a, a WTO-n belül. De vannak, vannak kérdések, amelyben kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak először is a hegyvidék fogalmával kapcsolatban. Tudjuk, hogy mi volt a javaslat, az eredeti bizottsági javaslat, de nem szerepel a végles, végleges javaslatban. Mi az oka annak, hogy ezt visszavonták? A Laszkotta jelentésben kiemeltük, hogy kapcsolat volt az értéktöblet, adó, értéktöblet és a javadalmazás között, és a jövedelmek között. Ez nem szerepel a jelentésben, de szeretnénk ezt a kapcsolatot újra felvetni egy módosítás révén. Van még egy kérdésem, mert nem értettem a nekünk nyújtott magyarázatot. A védelmet a feldolgozott termékek esetében fenn akarják tartani. Nem igazán értem, hogy ezt a leírást miért vették ki számos termék esetében, amelyek különös feldolgozás alá esnek. Külön, például néhány tengeri termék esetében ez a kérdésem a bizottság felé. Köszönöm szépen, nagyon egyértelmű kérdések voltak. Most mondanék én is valamit erről később, lenne pár megjegyzésem, és mit úr kap szót? Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek, hiszen elég nagy az egyetértés arról, hogy a bizottság javaslata jó irányba mutat. Nagyon jó, hogy a bizottság ekkora figyelmet szentelt ennek a kérdésnek, amivel nagyon sokan dolgoztunk. De hangsúlyozni szeretném, hogy nagy a lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy mi az EU értéke akkor, hogyha termelőnket arra, arra ösztönözzük, hogy kulcstermékeket állítsanak elő, amelynek nagy hozzáadott értéke van, ahelyett, ahelyett hogy nagy szériában termelnének olyan termékeket, amit mind máshol is termelnek. És ezt így lehet elérni a frakciónk nagyon öröm, örömmel vette azokat a javaslatokat, amelyek a jogi keretet koherensebbé teszik, ahol az mutatók elkülönülnek, ugyanúgy a kereten belül. Nagyon örülünk a jogszabályoknak. Tortman úrnak nagyon örültem, amikor és Skóciából érkezett, nagyon örülnék, hogyha egyértelmű lenne a hegyvidék meghatározása, és szeretném, hogyha egyetemen fel, kidolgoznák, hogy mit jelent az, hogy hegyvidék, és azon gondolkodom, hogy vajon a szigeteket is be lehet-e venni ezzel, a címke alá, hiszen um, ők is tudnak jelentős hozzáadott értéket termelni, és ez nagyon fontos lenne számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm Schmidt kollégának. Skajnovszki kollega következik. Két kérdésem van a bizottság részére Miért döntött a bizottság úgy, hogy leszűkíti a hagyományos mutatók listáját csak a feldolgozott emlékekre? hiszen ide kéne érteni a nem feldolgozott termékeket is, mert hogyha leszűkítjük, le, le, leszűkítjük, akkor ez kevésbé lesz vonzó mások számára. Nem világos továbbra, hogy mi a feldolgozott termék. A második kérdésem az, hogy a bizottság miként intézi el azt, hogy a bejegyzett termé- rendszerbe bejegyzett termékeket lefedi az új rendszer is. Figyelemmel arra a tényre, hogy a javasolt rendezett új, új kritériumokat foglal be az állásfoglalási tervezetnek vannak átmeneti intézkedései erre a tényre, erre a tényre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök a kollégáknak. Van egy végső megjegyzésem, aztán be, meg, meg, felkérjük a bizottságot, hogy válaszol, válaszoljon. Szeretném aláhúzni azt, amit Michel Dontán mondott vannak fontos elemei a jelentésnek, a minőségről, a Scott jelentés, amit elfogadtunk, jelentős többséggel ne felejtsék el, a, szakbizottságban és a plenárison is, amely érveket mutat be, amelyeket nem ütetünk át ebbe a csomagba a bizottság részéről. És ez vonatkozik különösen a a minőségi termékekre, külön egy, egy, egyes hegyvidéki termékekre, amelyet korábban említettek. Én nekem is van tehát egy kérdésem a DG Agri részére. A garantált termékek esetében, amelyek az új szabályok értelmében, amelyre az új szabályok vonatkoznak, hogy vajon ezeknek nevet kell változtatni, vagy ők rájuk az új rendelkezések is vonatkoznak, hiszen ezeket a neveket még nem vették nyilvántartásba, például a nápolyi pizzát, pizza napoletánot, vagy ka- ka- kapnak ők kedvező elbánást. 5-6 éve várunk arra, hogy ezeket a garantált, hagyományos rendelkezéseket megkaphassuk. Nem lehetne tehát felgyorsítani ezeket az eljárásokat, hiszen nem akarunk tovább várni, hogy ebben az új csomagban el lehessen fogadni. Először a bizottság válaszol, aztán az előadó. Muchas gracias, señor presidente, señoría, por todos estos eh, comentarios. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hölgyeim és uraim, a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Ha veszem például a Scotta jelentést, a La Scotta jelentést, úgy látom, hogy megosztottak a vélemények. De nagyon sok minden már benne van a jelentésben, amiről a bizottság véleményez, és ezért kompatibilisnek tekinthető. Nézzük először talán nem a legkönnyebbeket, hanem a legegyszerűbbeket, mert egyáltalán nem könnyebbek, ami az opciókat illeti. Megpróbálunk a marketing indikációk közül összehozni néhányat a 2007 per 123-as vonatkozásában, 1234-es vonatkozásában, tehát egyszerűsíteni szeretnénk őket. A szándék nem az volt, hogy a státuszkót ö, fenntartsuk a szárnyasok és a tojás vonatkozásában, ahogy ezt az előadó megemlítette, inkább átmeneti rendelkezéseket szerettünk volna megfogalmazni ebben a dokumentumban, amelynek segítségével aztán a jelenlegi ö, rendelkezésektől eljutunk a ö, delegált ö, jogi aktusokhoz. Úgyhogy ez mindegy átmeneti megoldás segítségével lesz lehetséges. Aztán felvetődött egy másik dolog is, a, a hegyvidéki címke problematikája, hogy miért tűnt el ez a javaslatból. Eredetileg ugyanis volt róla szó, hogy lesz egy ilyen hegyvidéki címke, ez azonban rendkívül bonyolult téma. És az elemzés során a lehető legpontosabb és legmegfelelőbb rendelkezést szerettük volna megfogalmazni, ami hasznos lenne a termelők számára, és ami nem csak valamilyen utalást tartalmazna, mint a hegyvidéki címke. Úgyhogy azt hiszem ezzel a témával kapcsolatban, ha csak nem tudunk mindennel foglalkozni, inkább hagyjuk ki. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel minket a hegyvidéki címke. Tudjuk, hogy mindent össze kell ö, hoznunk annak érdekében, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a jelenlegi rendszer, a jelenlegi hatályos rendszer rendkívül összetett. Ugyanis az ilyen védett rendszer nem képvisel szellemi jogot. Egyszerűen csak leírja a terméket, azt, hogy hogyan készül, anélkül, hogy egy adott nevet adna egy adott vállalat használatába. Úgyhogy egyszerűen csak több információt tartalmaz a fogyasztó számára, hogy megérthesse, hogy hogyan állítják elő. A weboldalunkon is található megfelelő tájékoztatás, hogy a fogyasztók jobban megértsék ezt. A cél az, hogy nagyon világos legyen a koncepciók terén ez a rendszer. Átmeneti szabályokat szeretnénk a termelők számára is megfogalmazni a már jegyzett termékek esetére, így nyilván valamilyen előnyökhöz jutnak ezek a termelők, de az új termelőkre is gondoltunk, akik esetleg új terméket szeretnének bejegyeztetni. A jelenlegi csomag elismeri azt az aktív szerepet, amelyet a termelő csoportok felvállalhatnak, például a termékek koordinálása terén. A gazdasági források egyesítése terén, hogy a megfelelő marketing tevékenységet folytassák egy adott termék vonatkozásában. Talán problémásabb egy olyan megoldás keresése, amely például a készletek kezelésére irányul. Nagyon valószínű és elképzelhető, hogyha megpróbáljuk a volumen kérdését az egyes termelői csoportokkal együtt kezelni, akkor talán a versenypolitikával szemben járunk el. Gyakorlatilag ez történt a tejcsomag esetében. Ha ennek megfelelően akarunk eljárni, és a termelői csoportokat akarjuk felhasználni, erre esetenként kell eljárnunk, most nem akarok azonnali összehasonlítást tenni a tejcsomaggal, de az bebizonyosodott, hogy sokkal részletesebben kell tanulmányoznunk a helyzetet. Mert meg akarjuk védeni azt a szabadságjogot, amelyekkel a termelők egyénileg termelhetnek bizonyos termékeket, és hogy joguk legyen ehhez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy volna még néhány ö, záró megjegyzés az előadó részéről, meg is adom neki a szót. Köszönöm, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek válaszai, válaszaiért. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan területek, amelyekben egyet fogunk érteni, más területeken azonban dialógust kell kialakítanunk. nagyon sok olyan témában is, amelyeket a kollégák vetettek fel. Tudatában vagyunk annak, hogy lesznek olyan intézkedések, amelyeket az Európai Parlament többsége támogat majd. És természetesen a bizottságnak és az parlamentnek ugyanazok a céljai, nevezetesen, hogy javítsanak ezeken a rendelkezéseken, illetve, hogy az elkövetkezendő hónapok során kialakítsa lehetőséget a dialógusra. Úgyhogy ismételten szeretnék üdvözölni minden nemű megjegyzést a kollégák részéről. Remélem széles körül lesz az együttműködés, és sikeres is, elnök. Köszönöm szépen, még egyszer emlékeztetnék a dátumokra. Március 15-e a következő dátum, amely workshop lesz a minőségről. Április 15-e indítványok beadásának határideje, és április 11-én szavazunk. Na most emlékeztetőről a koordinátoroknak el szeretném mondani, hogy kiosztottunk nagyon sok anyagot, úgyhogy lehet, hogy fel kellene kapcsol, venni a kapcsolatot a koordinátorokkal, a különböző frakcióknál. Emlékeztetőről elmondanám, hogy három órakor a kap témában a plenáris teremben találkozunk. Három órakor találkozunk, ezzel lezárom az ülést. Köszönöm szépen, jó étvágyat! Oui, le 2. Exactement.